Ugandában, Togóban és a Gineai öbölben. Ez a kalózkodás nem áll meg a határoknál, Észszerű tehát arra gondolni, hogy egy ilyen jellegű halászati megállapodásnál kitérünk arra a helyzetre is, hogy jobb legyen a halászok helyzete a megállapodást eh, tekintve alapvetően pozitívan állunk hozzá, de úgy gondoljunk, hogy azok az emberek, akik halászatból élnek, azoknak lehetőségük kell, hogy legyen ahhoz, hogy szilárd alapokra helyezzék az életüket. Hála ennek a jegyzőkönyvnek. Köszönöm. Thank, thank you very much. Köszönjük szépen Noizer úrnak. Talán, ha lehetséges, én magam is feltehetek néhány kérdést. Ugye Összehasonlítva a és hát ugye Luin e, asszony ennek szakértő, hogyha megnézzük ezeket a számokat, és összehasonlítjuk a csendes óceáni térséggel, e, akkor ugye itt 68 e, euró per tonna mutatókról van szó, és az csendes óceáni térségben azt hiszem ez csak 24 vagy 25 euró tonnánként. Nem tudom, hogy valóban így van-e. És vajon miért ilyen nagy itt az eltérés? Nagy különbséget látok. Could answer the question. Nem tudom, ki tudná megválaszolni ezt a kérdést. Köszönöm, elnök úr, a szót. Megpróbálok visszatérni néhány megjegyzésre, illetve kérdésre, amely elhangzott a vita során, amely rendkívül érdekes volt, és amely az Európai Unió és az part közötti halászati jegyzőkönyvre vonatkozik. Nos, a megállapodást illetően a lényeg elhangzott. Nagyon fontos, hogy csökkentsük a referencia tonnát, illetve az engedélyezett hajók számát, de növelnünk kell ugyanakkor a pénzügyi hozzájárulást. Azt hiszem, hogy gyakorlatilag az elefántcsontpart vonatkozásában ez érdekes csomag. Nos, ami a különbséget illeti, ez azért van, mert jelentősen meg akarjuk erősíteni azokat a pénzügyi alapokat, amelyek az ágazatokra vonatkoznak, és hoztunk olyan intézkedéseket, amelyek a politikai, a, a polgárháborús körülmények figyelembevételével szükséges volt. Ezen kívül Gineát sem felejtettük el. Nagyon fontos, hogy a halászatot jobban ellenőrizzük a miniszter, akivel gyakorta tárgyalunk, kérte az Európai Uniót, hogy segítsünk abban, hogy jobb legyen a kormányzás, az ellenőrzés ezen vizeken. Úgyhogy szerényen ezt próbáltuk megtenni, mert nincsenek olyan óriási összegek, amelyek rendelkezésünkre állnak, mint az európai alapok vonatkozásában, amit tudtunk, megtettünk a jegyzőkönyv kapcsán. Úgyhogy a jegyzőkönyvben túl, amit aláírtunk, egy olyan programot is követünk, amely a kapacitásépítést erősíti meg, ez áll most össze azon túl, amelyet pénzügyileg finanszírozunk. Úgyhogy nyilván vannak információcserék, az elefántcsontparti ellenőrök vonatkozásában. Tehát konkrét pénzügyi támogatást nyújtunk ennek az országnak. Röviden visszatérve a készletekre, a halálományra. Azt hiszem, hogy külön gond nincs a lehalászott halálomány vonatkozásában. Három trópusi fajt halásznak itt. Ezek köszönik, jól vannak. Azt gondolom, hogy jelezni kell azonban azt is, hogy a közös halászati politika reformjához, illetve annak külső dimenziójához ez hogyan kapcsolódik, van itt egy emberjogi klauza is. Viszont ami a pénzügyi aspektust illeti, nagyon sok kérdés hangzott el ehhez kapcsolódóan, azt hiszem maradtunk a referencia árnál, amit eddig is alkalmaztunk, ez tonnánként 100 euró. A közelmúltban folyt tárgyalások során próbáltak ezen emelni, és aztán a tanács és a parlament megállapodott egy alaprendeletben a közös halászati politika kapcsán. Tavaly 2012-ben, januárban született egy megállapodás, úgyhogy gyakorlatilag nem igazán kaptunk szabad kezet, hogy a módszeren változtassunk. Úgyhogy gyakorlatilag annak érdekében, hogy a hajó ö, tulajdonosok további hozzájárulásokat ö, tudjanak felmutatni. Gyakorlatilag 40%-ban mi is emeltük a hozzájárulásunkat. Az Európai Unió 65 eurót fizet, a hajó tulajdonosok 35-öt a 100 euróból. Tehát ez az a klasszikus modell, amely gyakorlatilag minden egyes megállapodásban szerepel, legyen az indiai óceáni, csendes óceáni térség. Legalábbis eddig ez így volt, de hát ezt kérdőjeleztük meg a harmadik országok, mint partnerek kérése alapján tekintettel a világpiaci árakra. Nos, ami az értéket illeti, illetve a beruházás megtérülését, azt hiszem, hogy felvetődött ez az aggály is. Nos, ha az értékelési jelentést vesszük, az Európai Unió és az Európai Flotta számára ez jó megállapodás, mert 2,7 a megtérülés. Tehát egy euró befektetés 2,7 euró többletértéket hoz létre az iparágban. Nos, ami az csontparti térséget illeti, még egy dolgot szeretnék elmondani, ami fontos. Nem csak arról a pénzről van szó, amit az európai költségvetésből adunk, ugye figyelembe kell venni a hajó tulajdonosok részesedését is, ezt említettem tonnánként 35 euró, ez ugye jelentős. Hogyha mindent összevetünk, a hajótulajdonosok hozzájárulását is, körülbelül egy milliós csomagról beszélhetünk éves szinten, ez azért nem olyan rossz, százalékos értékben, a GDP vonatkozásában talán nem, hiszen 22 millió lakosa van ennek az országnak, nagyon sok ágazatban tevékenykednek, a halászat nem föltétlenül hatalmas ezek között. Ezek az számok, amikre utaltunk, azok a számok, amelyek a halászatra vonatkoztak, de emögött ott van még a konzervipar, a ö, halfeldolgozás is, és hát vannak olyan üzemek, amelyek a konzerveket ö, készítik, és ezek körülbelül összességében 20 ezer embert alkalmaznak. Úgyhogy ezek olyan számok, amelyek túllépnek azon az egy százalékon, amely a GDP-t sajnos a kérdést nem értjük, mert nincs bekapcsolva a mikrofon. Tehát 2,7-szeres a halászat értéke a jegyzőkönyv vonatkozásában. Ami minket illet, ez 3-4 millió euró a, a tonhal a, a világpiaci árának fluktuációjától függően, nyilván vannak olyan halászhajók, amelyek nem föltétlenül egész évben halásznak elefántcsontparti vizeken, de nyilván vannak még járulékos tevékenységek, a kirakodás, a feldolgozás, hiszen van európai flotta is ebben a térségben. Elnézést kicsit hosszan szóltam, elnök úr, de talán még egy utolsó gondolat a regionális együttműködés keretén belül, ezt is felvetette az egyik kollégájuk. Ez ugye túllép az elefántcsontparti területen. Vannak programok, finanszírozási lehetőségek az európai alapok keretén belül, és nyilván globálisan ezek segítségével tudjuk megerősíteni a kapacitásokat és támogatni a halászatot. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük. Ehhez kapcsolatva, és Berman úr kérdéshez kapcsolódva azt állítjuk, hogy az összes lehalászott tonhalat konzervbe dolgozzák fel. Ugyanis ugye egy kilogramm tonhal 35 euró. Hogyan tesszük meg a különbséget itt a tonnánként piaci ár, és aztán a végeredményben tapasztalható piaci ár között? Euh, Talán egy napon érdekes lenne meghallgatni az ágazat képviselőjét. Amit tudunk, az az, hogy vannak közvetett fogyasztók is, ami nagyon fontos, illetve hát a, ö, ott van a kalózkodás, ö, ez további költséget jelent, a ö, aztán a üzemanyag, nyilván a termelés, illetve a fogyasztás közötti fázisok növelik az árat. De a tónhal végül is rentábilis, nem lehet ezt tagadni. Azt hiszem ez az európai gazdaságnak is jó egyébként. Köszönöm. Uh, Mrs. asszony. Thank, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy ismét uh, szólhatok. Uh, nem hallottam, hogy elhangzott volna kérdés a megkülönböztetés elleni záradékról. Itt ugye gánai és koreai hajókról volt szó, koreai hajókról, amelyek nem kell, hogy betartsák ugyanazokat a követelményeket, mint amelyeket az EU flotta be hogy tartson. Erre kitér az új jegyzőkönyv? Elnézést, hogy erre a kérdésre nem válaszoltam. Valóban nem sikerült az új jegyzőkönyvbe ezt bevenni, tökéletesen igaza van, valóban vannak olyan flották, amelyek itt az elefántcsontparti vizeken halásznak, például gánaiak és koreaiak, azért van más országokban sokkal több konkurencia. Azt hiszem, hogy Abidjan szerepe fontos abban, hogy kiköthet ki ott, de ilyen klauzát nem sikerült valóban bevennünk a jegyzőkönyvbe. Következő kérdés. Szeretnék hallani választ a biodiverzitással kapcsolatos problémára, hiszen nagyon sok a medúza napjainkban. Igen, na most ami a medúzákat illeti. Ha ez a tón túlhalászárására vonatkozik, akkor tanulmányaink értelmében a tónhalfajták nincsenek túlhalászva a régióban, Eh, talán más oka is van a medúzák elterjedésének. Én nem vagyok kompetens ennek eldöntésében. Talán a halászati főigazgatóságnál eh, kollégáim, hogyha elmondom nekik ezt a problémát, eh, örömmel fognak visszatérni önökhöz ezzel a kérdéssel. Köszönöm. Uh, Köszönjük Berk úrnak. Ponga úr, szeretne erre reagálni? Merci, monsieur le président. Köszönöm elnök úr a szót. Köszönöm a kollégáknak az eszmecserében való részvételért ebben a témában. Azt hiszem, vagy remélem, hogy kérdéseikre megkapták a választ. Ezzel kapcsolatban több mindent nem hiszem, hogy el tudnék mondani. Köszönöm szépen. Uh, Szeretném elmondani, hogy itt uh, a módosítók beadási határideje az július 15 délután 5 óra, szeptember 17-én fogunk erről a jelentésről szavazni ebben a szakbizottságban. Köszönjük szépen még egyszer! Right, the next... Nos, akkor a következő pont a napi rendünkön rendkívül eh, bonyolult. Ez egy szobori kérdés, és eh, E, parlamenti e, határozat irányuló e, indítvány a kaszt alapú megkülönböztetéssel kapcsolatosan. A alapú megkülönböztetés számos országban a szegénység és az egyenlőtlenség egyik fő oka. 260 millió ember szenved ettől a típusú megkülönböztetéstől. Úgy gondoljuk, hogy a kormányok és a különféle hatóságok által tett lépések ellenére egyre több ember szenved az ilyesfajta megkülönböztetéstől, és ezeknek különféle formáitól, mint a társadalmi kirekesztés, a szegénység, az erőszak és a negatív megkülönböztetés. A határozatban arra kérjük a bizottságot, hogy jelöljön ki, hozzon létre egy olyan átfogó EU politikát és cselekvési tervet, amelynek segítségével felvehetjük a harcot a kasztalapú megkülönböztetés ellen. Szeretném megkérdezni, hogy ki szeretne ehhez először hozzászólni. Tessék, Dankes úr. Yes, uh, thank you. Igen, köszönöm, elnök úr. Nos, a kaszt alapú megkülönböztetés egy olyan megkülönböztetés, amivel szemben fel kell vennünk a harcot, ugyanúgy, mint a vallás e, vagy faja alapú megkülönböztetésvel szemben. Ez a típusú megkülönböztetés több százmillió ember életét kesülíti meg, e, de még mindig nem fogalmaztunk meg világos politikát ezzel kapcsolatosan ezeknek az embereknek a csoportja a kasztalapú megkülönböztetés miatt szenvedő emberek csoportja nem kerül említésre sehol. Ahogy az elnök úr erre rámutatott, 260 millió ember szenved ettől, de nem csak Dél-Ázsiában, hanem Szenegálban, Szomáliában, Jemenben, számos más országban is. Ezeknek az embereknek nincs lehetőségük, lehetőségük arra, hogy Eh, hozzáférjenek az oktatás eh, vagy egyéb társadalmi fejlődés lehetőségeihez, és eh, éppen ezért a 20-20-as politika nagyon fontos részét kell, hogy képezze a kasztalapú megkülönböztetéssel szemben folytatott harc. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az EU-nak fel kell vetnie ezt a kérdést az EU-India tárgyalások során is, és az indiai polgárjogi mozgalmak iránt, vagy irányába folytatott megtoló tevékenységet is mindenképpen szóba kell hoznunk, és Számos kísérletet láttunk arra, hogy igyekeznek megakadályozni azt, hogy ez a kérdés eljusson az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság szintjére, de ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk, igenis foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. Köszönöm, folytatja az elnök, Berman úr kapja a szót. Köszönöm én is a szót, elnök úr. Michael Cashman nevében szeretnék felszólalni, aki még nem ért ide, késik a mostani ülésünkről, de személyesen is szeretnék hozzászólni ehhez a e, kérdéshez. A szenegáli e, elnöki e, választásokat megfigyelve tapasztaltuk, hogy a híressé vált esetre utalva emlékezhetünk, hogy megakadályozták az egyik jelöltet abban, hogy induljon az elnök választásokon. Egyszerűen nem volt lehetősége, semmiféle lehetőség vagy esély arra, hogy megnyer az választásokat ez a jelölt, mert eh, egy bizonyos kaszthoz tartozott, és eh, a kaszt alapú eh, megkülönböztetés miatt teljesen ki volt zárva ebben az országban, hogy őt elnökké válasszák. Eh, az én eh, szociáldemokrata eh, frakcióm, mint ahogy valamennyien is az Európai Parlamentben, síkra kell, hogy szálljunk a negatív megkülönböztetés ellen. Mindenfajta negatív megkülönböztetés, a kasztalapú megkülönböztetés ellen fel kell lépnünk, ahogy elnök úr is utalt erre a bevezetőiben 260 millió ember szenved ettől a típusú megkülönböztetéstől. A frakciómban többször is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, az Európai Uniónak sokkal robosztusabb fellépést kell mutatnia a kasztolapú megkülönböztetéssel szemben, lépéseket kell tennünk a külkapcsolatok területén is, annak érdekében, hogy a kasztolapú megkülönböztetéssel szembeni harc inkább prioritás legyen, mint ahogy eddig az volt olyan hierarchikusan felépült társadalmi szerkezetek következménye, kasztalapú megkülönböztetés, amelynek áldozatául esnek azok az emberek, akik bizonyos kasztokba születnek, ahogy ezt láttuk például az Érinthetetlenek című filmben is, így ezek az emberek sokkal jobban kivannak szolgáltatva a az emberkereskedelem veszélyeinek, az, az erőszak különféle formáinak nem férnek hozzá az egészségügyi, oktatási, politikai életben való részvétel lehetőségeihez, és ahogy elhangzott Indiában, Nepálban, Bangladesben, Jemenben, Sri Lankán, Mauritániában, Szomáliában Eh, fokozott mértékben tapasztaljuk a kasszalapú megkülönböztetés jelenségét, és eh, határozott ide vonatkozó lépések nélkül nem lesz eh, előrelépés. Tudjuk, hogy India nem fogadja el az EU ide vonatkozó álláspontját, hiszen ott az alkotmány kimondja, hogy a kasztok nem léteznek, a kasztalapú megkülönböztetés nem létezik. Nos, így nagyon nehéz párbeszédet folytatni, és egyszerűen nem lehet a párbeszédbe bevinni ezt a kérdést, mert India, mint az EU-val folytatott párbeszéd egyik partnere elzárkózik ettől. Kíváncsi vagyok, hogy vajon a bizottság mit tesz mindez hozzá. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezeket a pontokat. Ez egy olyan kérdés, eh, amit én is nagyon régóta szorosan eh, figyelemmel követek, és egyre eh, kétségbejtőbbnek látom a helyzetet. Én magam is erről a kontinensről származom, és egyrészt ugye el kell mondanom, hogy rendkívül óvatosan kell bánnunk ezzel a kérdéssel, hiszen ez egy vallásos kérdés is. A kasztokat vallásos alapon határozzák meg és ez egy olyan vallásos meghatározás, ami utal arra, hogy az előző életünkben elkövetett tettek alapján születünk egy bizonyos kasztba, alacsonyabb vagy magasabb kasztba. Hogyha alacsonyabb kasztba születünk, akkor ez lehet egyfajta büntetés az újjászületések végtelen körforgásában, ez ugye az egyik eh, alibi, eh, amit gyártanak a kasztolapú megkülönböztetés igazolásának érdekében. Nos, ugye, amikor, folytatja az elnök, eh, amikor először igazán szembesültem a kasztokkal rendkívül különleges, extrém módon, az, az volt, amikor a konzervatív párt egyik fogadására mentem, itt az indiai külügyminiszter adott fogadást, azért mentem el oda, mert ismertem mert ismertem a nagykövetet, megkérdeztem, hogy vajon miért nem a kollégáival utazik, azt mondta, hogy hát ez teljesen ki van zárva, hiszen ők egy alacsonyabb kasztból származnak. Úgy gondoltam, hogy ez rendkívül szélsőséges jelenség, és ez a jelenség az egész dél-ázsiai régión áthat, és mindenhol jelen van. Egyszerűen nem tudom, hogy hogyan lehetne felvenni a harcot ezzel a kérdéssel. Természetesen egyetértek azzal, hogy mindenképpen foglalkoznunk kell ezzel az egyenlőtlenséget és igazságtalanságot szülő megkülönböztetés formával. Nos, nagyon röviden szeretnék ehhez hozzászólni még eh, elnök úr. Ugye 10%-a áll rendelkezésünkre eh, a költségvetésünknek annak érdekében, hogy erősítsük a társadalmat. Ez egy rendkívül fontos eh, kérdés. Erősítenünk kell azoknak az embereknek a szervezeteit, akik szenvednek a megkülönböztetésnek ennek a formájától. Elnök, arra is szeretnék utalni, hogy Gandhi annak idején milyen szavakat használt. Így például az egyik kasztot Isten gyermekeinek nevezte, annak érdekében, hogy valahogy a kasztokat ki lehessen vezetni az indiai társadalomból. Ő meg akart szabadulni a kasztrendszertől. Ugye Néruból lehetett miniszterelnök, de bizonyos kasztokból származó emberekből nem lehetett miniszterelnök. Így épül fel ez a társadalom. Well, here's a brave man who's going to... Nos, azt hiszem, hogy itt van Michael Swan, a bátor ember, aki hajlandó olyan területre lépni, ahova még az angyalok is félnek a lábokat betenni. Köszönöm a szót, elnök úr. Zsanyuli Villel együtt szeretném elmondani a véleményemet. Öt kérdést kaptunk, nem tudom, hogy végig mehetek-e rajtuk sorrendben. Igen, mondja az elnök. Nos, akkor én az általánosabb megfontolásokra szeretnék kitérni, aztán Zsalúi majd a többi kérdéssel foglalkozik, ami az első eh, kérdést illeti egyetértünk azzal, hogy eh, meg kell határozni azokat az átfogó stratégiákat, amelyeken eh, keresztül felvetjük a harcot a kasztalapú megkülönböztetéssel szemben. Az első kérdés itt az, hogy az elmúlt évben ugye elfogadtunk egy átfogó politikát egy, a stratégiai kereten belül és ez kötelezi az Európai Uniót arra, hogy a megkülönböztetés minden formájával szemben felvegye a harcot, legyen az eh, faj vagy bármilyen más alapú, és eh, érintsen az bármilyen kisebbséget. Együttesen ezzel a világméretű politikával folyt egy megbeszélés, egy eszmecsere arról is, hogy hogyan foglalkozzunk a kasztok kérdésével az EU-n belül és az EU tagországokon belül. És egy olyan meg, egyetértés alakult ki, hogy a helyi emberi jogi stratégiákon e, belül kell e, foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. Ez lenne a legjobb megközelítés. Legfőképpen azért, mert itt bizonyos régiók jobban vannak érintve, mint más régiók. Ami a második kérdést illeti, ezt szeretném átadni a kollégámnak, mert itt a különleges EU alapokról és finanszírozásokról van szó. A harmadik kérdés az emberi jogi párbeszédet illeti. Itt csak megerősíteni tudom azt, hogy az Európai Unió igenis alkalmazza a dialógust kifejezetten az emberi jogi területen is, annak érdekében, hogy a kasztok kérdését és a kasztalapú megkülönböztetést előtérbe állítsa. Van egy éves emberi jogi párbeszéd, egy dialógus, amelynek alkalmain rendszeresen meghallgatjuk a Nemzetközi Emberi Jogi Bizottságot, ami a két oldalú kapcsolatokat illeti. Az EU és az EU tagországok többször is felhozták az kasztópa megkülönböztetés kérdését a Genfi találkozókon is, és többször is utaltunk Többször is utaltak az európai tagországok a kosztalapú megkülönböztetés által sújtott országok helyzetére. Ami pedig a konkrét lépéseket illeti. Itt a korábban hangoztatott ajánlásokkal kapcsolatosan és azokhoz, azokhoz kapcsolódva szeretném megerősíteni az EU álláspontját, és a negyedik kérdést illetően ami ugye arról szólt, hogy hogyan eh, lehet felvenni a harcot a kasztalapú megkülönböztetéssel, eh, más típusú megkülönböztetésekkel kapcsolatban is, mindenen átható módon. Itt szeretnék visszatérni arra a tényre, hogy az Európai Uniónak vannak eh, olyan alapvető ajánlásai és iránymutatásai, amelyek amelyek alapján elmondhatjuk, hogy jelenleg kifejezetten a kasztalapú megkülönböztetéssel kapcsolatosan ilyen politika még nem létezik. Ennek az egyik oka pontosan a kasztok jellege és a kasztok meghatározása. Ahogy erre az elnök úr is nagyon alaposan rámutatott. Ide kapcsolódik az Európai Unión belül a romák, a roma populáció helyzete is. Ezeket a kérdéseket nem lehet csak kormányzati döntésekkel megváltoztatni. Törekszünk arra, hogy együtt dolgozzunk a civil társadalom szervezeteivel és különféle nemzetközi szervezetekkel annak érdekében, hogy valahogy átstruktúráljuk az erről folytatott vita kereteit, és az ENSZ emberi jogi tanácsában szeretnénk ismét foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy erre már többször is törekedtek az Európai Unió tagországai. Ennek eredményeképpen 2009-ben az ez elfogadott bizonyos fő irányvonalakat. Arra vonatkozóan, hogy az ilyen típusú megkülönböztetéssel hogyan kell foglalkozni. Ami a humanitárius segítségnyújtást illeti, néztem az ECO főigazgatóságról érkezett kollégámat, hogy vajon ő ehhez szeretne hozzászólni. Maria Lenszura gondolok, és itt most szeretném is átadni nekik a szót. Elnök, mielőtt Jean-Louis Ville kapja a szót, csak annyit szeretnék még eh, mindehez hozzátenni, hogy vajon az említett eh, országok, ők mind aláírták az eh, ICCPR-t, ami ugye a polgári és politikai jogokról szóló jegyzőkönyv volt. Ugye, hogyha aláírták, akkor ezzel egyfajta ígéretet tettek arra, hogy a törvényalkotásba is beveszik ezt a kérdést. Talán meg kellene még egyszer néznünk ezt a kérdést, meg kell nézni ezt a jegyzőkönyvet, hogy ott milyen mértékben esik szó a kasztalapú megkülönböztetésről és talán újból alá kellene, illetve újból ratifikáltatni kellene ezt a jegyzőkönyvet annak érdekében, hogy arra tudjuk késztetni az aláíró országokat, hogy megfeleljenek az ott tett vállalásaiknak és kötelezettségeiknek. Um, thank you, Chair. <clears throat> Jean-Louis, köszönöm elnök úr. Elnézést, hogy itt közben igyekeztem koordinálni a hozzászólásainkat, ami az utolsó kérdést illeti, ugye nem minden említett ország írta ezt alá. Ezt szeretnénk még egyszer leellenőrizni, hogy vajon melyik ország és melyik ország nem volt az aláírók között. Ezt tisztába fogjuk tenni. Ami azonban India helyzetét illeti, ahogy korábban erre rámutattunk, és hogy ön is rámutatott, így rendkívül érzékeny és értékekkel kapcsolatos kérdésről van szó, ahogy erre Maria is rámutatott, az indiai hatóságok egyszerűen nem hajlandók elfogadni azt, hogy a kaszt alapú társadalommal kapcsolatos kérdések kisebbségekkel kapcsolatos kérdések. És az öt kérdésre kapcsolatosan nem szeretnék azokra is utalni, amelyekre Michael Swan már kitért, de a finanszírozást, ami a finanszírozást illeti, a jövőbeni jogi alapja az emberi jogi és demokrácia fejlesztő eszközöknek, ami egy újabb eszköz. Ez el fogja ismerni a kasztalapú megkülönböztetés áldozatául eső társadalmi csoportokat, mint kisebbségi csoportokat, és így a különféle EU finanszírozási eszközök hatája alá is eshetnek ezek a társadalmi csoportok. Természetesen a trialógus ezzel kapcsolatosan még nem zárult le, de mind a három intézmény technikai szinten egyetértett abban, hogy a jogalapban meg kell említeni a kasztolapú megkülönböztetés által sújtott társadalmi csoportokat, és így kisebbségi csoportként lehet meghatározni őket. Mit végeztünk a múltban kétoldalú vagy tematikus szinteken? Ugye számos olyan eh, projektet finanszíroztunk a civil társadalomban is, eh, és eh, kétoldalú együttműködések keretein belül is Nepálban, Bangladesben, Indiában, többet nem szeretnék itt most felsorolni, amelyek során a kasztalapú megkülönböztetést legfőképpen ágazati reform projektek és oktatási projektek keretein belül érintettük Igyekeztünk biztosítani azt, hogy minden ember egyelő mértékben juthasson hozzá ezekhez eh, a projekt alapokhoz, és eh, igyekeztünk gondoskodni arról, hogy az iskolák szintjén, az oktatás szintjén a kasztalapú megkülönböztetés ne zárja el a gyerekeket az iskolához való hozzáféréről. Eh, vannak direkt finanszírozási eszközök is, amelyek olyan szervezeteket, csoportokat finanszíroznak, amelyek közvetlenül el tudnak érni a társadalom különféle szintjéhez, és ilyesfajta erőfeszítéseken keresztül próbáltunk segítséget nyújtani ezeknek a társadalmi csoportoknak. Ezt szerettem volna elmondani. Én magam most Mariának szeretném átadni a szót. Köszönöm, elnök úr. Én csak azzal szeretnék foglalkozni, hogy humanitárius katasztrófák esetén hogyan foglalkozik majd az Európai Unió kasztalapú megkülönböztetése annak érdekében, hogy minden társadalmi csoport egyenlő mértékben férjen hozzá a katasztrófák, válságok során nyújtott segítséghez. Az ilyesfajta e, eljárások minden esetben e, diszkriminációtól mentes e, eljárást kell, hogy kövessenek, és gondoskodtunk arról, hogy a humanitárius segélyekről kialakított európai konszenzus úgy valósulhusson meg, hogy minden esetben a társadalom legsérülékenyebb csoportjait állítsuk erőtérbe, és ne érvényesülhessen semmiféle negatív megkülönböztetés, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban. Ugye az indiai finanszírozási programok foglalkoztak a kasztalapú megkülönböztetéssel. Az ECO által finanszírozott projektek, így például a 2013-as programon belül két helyszínt is nevesítenek, mint legsérülékenyebb területek, amelyekre külön figyelmet kell fordítani, azért, mert őket még negatívabban érinthetik az események, és rendkívül összetett tényezők miatt nehezebb jutnak hozzá a segélyekhez és a segítségekhez. A kollégáim informáltak arról, hogy az ilyesfajta segélyek kedvezményezettjei szinte minden esetben kosztalapú megkülönböztetés által sújtott csoportok. Köszönöm szépen. Mit tudunk mindehez hozzátenni? Line for tabling amendments. indítványok beadásának határideje július 11-e, déli 12 óra, és szeptember 17-én szavazunk. Hát sok szerencsét! The next item is on the European Parliament. A következő napi rendi pontunk az Európai Parlament Fejlesztési Bizottsága küldöttségének zimbabvei hivatalos útja. A delegáció jelentéséről szeretnék beszámolni, de először Mary Margaret Muchada ö, asszonyt szeretném üdvözölni itt a bizottságban. Április 30-ától május 2-áig tartózkodtunk Zimbabvéban három képviselővel, Neiser úr, Filip Kacsmarek úr és Judith Sargentini asszony. Most Neiser az úrnak adom meg a szót, aki a delegáció vezetője volt, hogy számoljon be arról, hogy mit tapasztalt a delegáció, parancsoljon öné a szó. Nagyon köszönöm, elnök úr, a szót. Én is szeretném üdvözölni Zimbabwe képviselőjét, a nagykövetasszonyt. Ez azt bizonyítja, hogy Zimbabwe rendkívül érdekelt abban, hogy normalizálódjon a helyzet. Együtt voltam rövid ideig Filip Kacsmarekkel és Judith Sargentinivel Zimbabwe-ben. Nagyon fontos politikai jelzést tapasztaltunk, ugyanis az Európai Parlament első delegációja járt ott körülbelül tíz év óta. És igaz, hogy volt egy-két apró probléma, amelyet le kellett küzdenünk, de a nagykövetség, a külügyminisztérium részéről pozitív hozzáállást tapasztaltunk, úgyhogy nagyon jól tudtunk együttműködni, és delegációnk is a helyszínen nagyon jó munkát végzett. Úgyhogy szeretnék köszönetet mondani delegációnk vezetőjének, aki tényleg kiváló munkát végzett, akár csak a mi munkánkat, illetve Zimbabvét illeti. A problémákat sikerült megoldani, és a delegáció látogatása azt bizonyítja, hogy mindenképpen szükséges az együttműködés. Nyolc miniszterrel vettük fel a kapcsolatot, ha jól emlékszem, voltunk a szenátusban, a parlament szóvivője is fogadott minket. Ezen kívül felvettük a kapcsolatot a három párttal, a különböző miniszterek segítségével, és ezt a politikai megállapodást nyomon tudtuk követni, amely most már öt éve tart. A szándapják FNSZP képviselővel is találkoztunk, és ami meglepő volt számunkra, az az volt, hogy a politikai szempontok közötti különbség ellenére azért végül is Zimbabwe nevében érdekeltek a felek az együttműködésben. Létrejött egy egyeztető bizottság, ez példaértékű más országok számára is. Hiszen látjuk, mi folyik most Egyiptomban, a két álláspont ütközik, Zimbabvában is előállhatott volna ez a helyzet, de 2008 óta politikai megállapodás teszi lehetővé a dolgok megfelelő működését. Ezen kívül egy megállapodási jegyzőkönyv is létrejöhetett volna szedekkel, és ezt tényleg fontosnak tartom. Most új alkotmány is született, amelyet 2013 márciusában fogadtak el, és ezen közös alkotmány alapján született meg az a keret, amelynek segítségével jó megoldást tudunk találni Zimbabwe számára. Ezen kívül találkoztunk a monitorozó bizottsággal is, nem csak a fővárosban ö, tapasztaltuk a jelenlétet, hanem a különböző régiókban is. A választások eredménye bármi is lesz, ez a bizottság mindenképpen biztosítani tudja majd a konszenzus Zimbabvéban. Ugyanis az egyeztető bizottság pozitív szerepet játszik. A gazdasági és politikai helyzet javult a megállapodást követően. Úgy gondolom, hogy most már zöld utat adhatunk az együttműködésnek Zimbabwe és az Európai Unió között. Kritikus szemmel tekintettünk bizonyos intézkedéseket bizonyos személyekre vonatkozóan Zimbabvéban. Mugabe úr ö, környezetében ö, van szó néhány személyről, Mindenki egyetértett abban, hogy gyakorlatilag javult a helyzet, végezetül pedig tényleg szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik lehetővé tették ennek az útnak a kiváló megszervezését. Köszönet Katrinnak, Pászkálnak, akik segítettek az akadályok leküzdésében a kezdet-kezdetén. Köszönet az EU zimbabvei delegációjának. Én magam már többször jártam delegációval Afrikában, de azt hiszem, hogy ilyen jellegű elhivatottsággal még soha nem találkoztam, mint most. A delegációt a helyszínen is sokat segített nekünk, éjjel-nappal támogatták a munkánkat, kiváló hálózattal rendelkeznek Zimbabvében, nagyon jó a kapcsolatuk a civil szervezetekkel, és tényleg kiváló feltételek között dolgozhattunk. Nagyon jó kiinduló pont ez, és nagyon reméljük, hogy a választások pozitív eredményt hoznak. Nagyon köszönöm, hogy az elnök. Nagyon köszönjük ezt az érdekes beszámolót. Ez ugyanis ö, tényleg forradalmi jellegű. Kérem a képviselőtársakat, hogy ha van megjegyzésük, akkor most tegyék. Mikrofon nélkül beszél az elnök sajnos. Marlene Josephton. Parancsoljon. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani európai parlamenti kollégáinknak, de a zimbabvei kollégáknak is, hogy ilyen sikeresen tudtak a misszió során együttműködni. Óriási lépés ez számunkra az EU-Zimbabwe -Imba, kapcsolatok terén. Nagyon fontos, hogy elmélyítsük a dialógust és a két intézmény és ország közötti egyetértést. Várjuk a további együttműködési szakaszokat, főleg most a választások előtti időszakban, de az választásokat követően is fontos időszakotnak nézünk majd elébe, főleg ami a hosszú távú együttműködést, a fejlesztési kihívásokat illeti, amelyekkel mind két félnek szembe kell néznie. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Elnök. Köszönöm. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a zimbabvei nagykövet asszony körünkben van, tehát kérem szóljon néhány szót. Köszönöm elnök úr a szót. Tisztelt európai parlamenti képviselők, az Európai Külszolgálat képviselője. Hölgyeim és uraim! Szeretnék köszöntet mondani ennek a lehetőségnek, hogy részt vehettem e, ezen a tájékoztató ülésen. Az április 29-i DEVE misszió nagyon jókor került megszervezésre Zimbabvébe, és ahogy az elnök úr is jelezte, ez volt az első elkötelezettség az Európai Parlament részéről hosszú idő óta kormányom jelezte, hogy bár üdvözöltük ezt a találkozót és látogatást, újra meg kell tárgyalnunk a elkötelezettségi pontokat. Konstruktív volt a látogatás, nem csak dialógust tett lehetővé, hanem a képviselők delegációja értékelhette azt, hogy milyen politikai fejleményeket tapasztalhatunk manapság Zimbabvében. Az alkotmányozás folyamatának vége felé járunk, és kérőkészítő szakaszba léptünk a, választások vonatkozásában, amelyek megrendezésére július 31-én kerül sor. Nagyon fontos, hogy a hiányzó információkat szolgáltathassuk, E, illetve a globális politikai megállapodás aláírását követően a kormány lépéseiről. Jelentős fejleményeket tapasztaltunk látogatásaik óta, elnök úr. E, engedjék meg, hogy e, ezekről tájékoztassam önöket. Ahogy önök is tudják, az imbabbeiek egyhangúan új alkotmányt szavaztak meg március 16-án, a parlament pedig a népszavazást követően mindent megtett annak érdekében, hogy ratifikálja. Mugabe elnök úr május 22-én alá is írta az új alkotmányt. Ennek segítségével az illetékes hatóságok beindították a választási törvények megfogalmazását. A hetedik parlament mandátuma május 30, június 30-án lejárt, akkor az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy Mugabe elnök úrnak ki kell kiáltania a választási napot nem később, mint július 31-én. Így is volt. Ennek kinyilatkoztatását azt követte, hogy nem volt alkotmányos az eljárás, ezért vissza kell térni erre, A, csúcs, a maputói csúcsnak megfelelően döntés született, amelynek értelmében a, igazságügy miniszternek ö, két héttel meg kell hosszabbítania ezt a határidőt. Ezen kívül további fellebbezés született, anélkül, hogy az elnöki hatáskör alkotmányosságát megkérdőjezték volna. Július 4-én az Alkotmánybíróság végül is július 31-ét határozta meg a választások napjának, a bíróság több dolgot vett figyelembe. Először is a földkérdést, aztán az elnöki hatáskör kérdését, amely 20, június 29-én lezárult. Gyakorlatilag mindenki részt vett ebben a folyamatban, Nagyon fontos, hogy mi történik a parlamenti mandátum lejárta után, ami a politikai erőszak kérdését illeti, illetve a globális politikai megállapodásokat. Nulla tolerancia, ami az erőszakot illeti, az a választások előtt, közben és után a delegáció is jelezte, Van egy bizottságunk, amely a béke kezdeményezést hangsúlyozza hazánkban. A választások előtt ennek megfelelően békés kampányra van szükség, be is indultak ezek a kampányok. Öt elnök jelölt van pillanatnyilag a harcban. A fő üzenet az, hogy szabad, fair és békés választásokat támogassanak. Mindenki meg van győződve arról, hogy békére van szükség Zimbabwe-ben. Ami a választások megfigyelését illeti, több szervezetet meghívott a kormány, ezen kívül minden diplomáciai misszió maximum öt diplomatát küldhet. Nagyon örülünk, hogyha az EU is részt vesz ebben. Minden párt egyetértett abban, hogy az EU-nak el kell törölnie a szankciókat. Ami a globális politikai pártokat illeti, el kell fogadniuk mindezt, hogyha a választásokon részt akarnak venni, ahol végülis mindenki számára ö, ugyanolyan feltételeket akarnak teremteni. Tehát a szankció az egyetlen nyitott kérdés. Az Európai Unió és Zimbabwe normalizált állapota keretén belül. Ez nagyon fontos a jövőbeli elkötelezettséget, illetve az új kormányjal. Ami a reformokat illeti, nagyon fontos, hogy a globális politikai megállapodás a biztonsági tisztek képzésére is vonatkozott, és már beindult ez a program. Már nem kell, mint reformmal foglalkozni ezzel a témával. Az új kormány minden olyan változtatást eszközölni fog, amit szükségesnek tart. Ez az egyik olyan kérdés, amely a médiákban megjelent, és még ez az egyetlen, amit nem teljesítettünk a médiákról. A kampány utolsó két hetében ö, ingyen ö, kampányolhatnak a pártok, azelőtt viszont fizetniük kell a média spotért. Reméljük, hogy mindenki a nemzeti célokat követi. mindent megtesz annak érdekében, hogy senki ne legyen törvények fölötti. Senki sem tekintheti magát annak, ugyanis vannak olyanok, akik mindent megragadnak annak érdekében, hogy a médi- médiákban szerepeljenek. Senki nem sértheti meg az ország törvényeit, és nem gátolhatja mások jogait. Ez az üzenet remélhetőleg mindenkihez eljut, aminek lényege a béke. Eddig békés volt a légkör, az emberek megértették, hogy ilyen keretek között lehet csak alternatíva. Szeretném biztosítani önöket arról, hogy Zimbabwe kormánya üdvözli a civil szervezetek képviselőit is, de partnerként kell közreműködniük a választásokban. Reméljük, hogy ahogy a következő szakaszba lépünk, az Európai Unió mellettünk lesz, mert megpróbáljuk a békét fenntartani a rendezett, átlátható választások érdekében. Várjuk az önök segítségét. Zimbabwe választási bizottsága teljes kapacitással támogatja a szabad és átlátható választásokat. Ha viszont kérdések merülnek fel, az érintett pártokat ö, ö, felszólítottuk, hogy jöjjenek el, nézzék meg, hogy hol vannak hiányosságok, hol vannak problémák. És nagy örömmel konstatáltuk, hogy minden ilyen alkalommal mindenki úgy konstatálta, hogy rendkívül modern az infrastruktúra, amelyet az Zimbabwei Választási Bizottság létrehozott. Nagyon fontos, hogy önök a partnereink támogassanak ebben a fontos pillanatban minket, hogy a zimbabweiek békésen választhassanak. Kérjük, segítsenek nekünk ebben. Köszönöm. Köszönjük szépen Excellenciának, a nagykövet asszonynak ezt rendkívül átfogó helyzetjelentést. Tekintettel arra, hogy rendkívül fontosak az eu Zimbabwei kapcsolatok, szeretném megkérdezni, hogy vajon tervezünk-e e választási megfigyelési delegációt, missziót küldeni Zimbabvébe? Nos, ahogy erre már utaltunk, ami az EU-t illeti, akkor tudunk csak választási megfigyelő delegációt küldeni, hogyha erre meghívást kapunk. Ennek ez az eljárás rendje, mivel július 31-ére vannak kitűző választások, és nem kaptunk még meg hívást, valószínűleg nem küldhetünk delegációt, de különféle csatornákon és módokon keresztül figyelemmel tudjuk kísérni a választásokat. Az EU-Afrika megfigyelő csoport már kint van a helyszínen, diplomáciai figyelmet is gyakorolhatunk, és az összes helyszíni EU nagykövetségen keresztül figyelemmel követhetjük a választásokat, ezt nevezzük diplomáciai figyelemmel követésnek, és ugye utaltunk arra, hogy hogy épül fel a zimbabvei választási rendszer, itt részt vesz ebben a folyamatban és a folyamatnak a működtetésében számos polgári szervezet, társadalmi szervezet is, így például a különféle egyházak hálózata, a nőjogi szervezetek csoportja, és bilaterális módon, ugyanúgy, mint regionális szinten igyekszünk támogatni ezeket a szervezeteket. Az elmúlt három évben kiszélesedett az együttműködés az EU és ezek között a szervezetek között. A népszavazás során ugyanide vonatkozó pozitív tapasztalatokra tettünk szert. Vannak olyan együttműködő partnerek, amelyek inkább a diplomáciai szinten követik figyelemmel az alkotmányozási folyamatot. Tehát annak ellenére, hogy nem lesz saját választási megfigyelő missziója az Európai Parlamentnek, több csatornán helyi, regionális, illetve nemzetközi együttműködés keretei között működő fórumokon nagyon alaposan figyelemmel fogjuk tudni követni a választásokat, és meg fogjuk vizsgálni a szankciók feloldásának kérdését. Nos, valóban július 31-e közel van, de vajon igyekeztünk-e tárgyalni egy lehetséges meghívásról? Nos, tehát vajon kifejezetten kértük-e ezt? Én úgy gondolom, hogy meglehetősen eh, világossá tettük az álláspontunkat, már nagyon korán jeleztük teljesen egyértelműen azt, hogy nagyon szívesen küldenénk -e megfigyelő delegációt a választásokra, eh, de természetesen úgy kell eljárnunk, mint ahogy a többi országgal is eljártunk, meg kell várnunk, még egy hivatalos meghívást kapunk, ennek a meghívásnak a hiányában eh, nem küldhetünk hivatalos eh, választási megfigyelő delegációt, jelenleg ez a helyzet. Elnök, köszönjük. Szeretne eh, bárki hozzászólni még ehhez, mielőtt Robertnek visszaadjuk a szót? Ja, vielen Dank für die Robert. Köszönöm szépen. Köszönöm a nagykövetasszonynak a segítséget, illetve a külügyszolgálatnak, amikor ott tartózkodtunk a delegációval, a választási törvény részletei még nem voltak kidolgozva, de akkor már voltak Európai Uniós megfigyelők, akik figyelemmel követték ennek a választási törvénynek a feldolgozását, illetve a kampánynak a az eseményeit. Szóval az elejétől kezdve mi már garantáltunk egyfajta megfigyelést, megfigyelési tevékenységet. Nos, úgy remélem, remélem, hogy ezek a választások igazságos módon történnek majd, és megfelelő módon. Ugyanak, és remélem, hogy nem kell e felől aggódni. Ugyanakkor az egyeztető bizottság a Political Agreement keretében kiváló munkát végzett. Megerősítem az, ami már, amit már elmondtam. Nagyon fontos, hogy ezek a tárgyalási bizottságok a választások után is fennmaradjanak, ugyanis egy igen összetett folyamatról van szó hogyha a pártoknak sikerült együttműködniük, hogy sikerült egy kormányt kialakítani, és eh, sikerült kormányozni az országot, ez rendben van eddig, de nem biztos, hogy ez így is maradhat a jövőben. Vannak olyan pártok ugyanis, amelyek eh, ellenzékbe kerültek öt évig, és nem biztos, hogy elfogadják feltétlenül a választások eredménye. Tehát nagyon fontos, hogy legyen, jelen legyen az Európai Unió, a helyzet mindazonáltal megfelelő, és remélem, hogy a mi delegációnk is hozzájárult az ország normalizálásához, Mindazonáltal továbbra is oda kell figyelni az ország fejleményeire a választások után. És, és köszönöm szépen Zimbávaj nagykövetségének, illetve a külügyszolgálatnak. Köszönöm szépen. Uh, thank you. Uh, köszönjük szépen. Még csak azt szeretném mindehez hozzátenni, hogy ez a kérdés természetesen rendkívül nagy fontosság az Európai Unió számára. Zimbabvével uh, nagyon régi kapcsolatban állunk, emlékszem még ennek a kapcsolatnak a legelejére, amikor eh, még eh, a rodéziai időket éltük, és eh, én magam is részt vettem rodéziai választási megfigyeléseken. Ugye az első választásokra sor került aztán, amikor megválasztották Mugabe elnököt, elnök urat Harariban. Én magam ott részt vettem megfigyelőként. Hát ez bizony jó pár évvel ezelőtt volt, talán sokan eh, nem is emlékszünk már erre. Minden esetre eh, azóta eh, számos fejleményre, eseményre került sor, és úgy gondolom, hogy a jövő nagyon fényesnek tűnik, optimisták lehetünk, és úgy gondolom, hogy jó szándékra alapul az EU kapcsolata a Zimbabvével, és minden alapunk megvan arra, hogy azt gondoljuk, hogy sikeresen kiterjeszthetjük az együttműködést ebben a régióban Zimbabvével. Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy most, amikor éppen ezekről a kérdésekről beszélünk, Nelson Mandela talán utolsó óráit éri, éri és ez a térség rendkívüli fontossággal bír az EU számára, és nagyon hálásak vagyunk excellenciás asszonynak azért, hogy időt fordított arra, hogy itt velünk ezt még cseréljen, kérjük, tolmácsolja jó kívánságainkat Hanaréban és kívánjuk, hogy szabad, eh, átlátható választásokra kerüljön sor, és mindez aztán újabb gyümölcsöző kétoldalú kapcsolatokban eh, kapcsolatokhoz vezethessen bennünket. Eh, köszönjük a delegációnak is a rendkívül precíz és méreható jelentést. My colleagues have guessed what... A kollégáim próbálják kitalálni, hogy éppen mit csinálunk addig, amíg a következő vendégünk megérkezik. Elnök úr, úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne és érdemes lenne egy kis dicséretben részesíteni a delegáció többi tagját is. Nos, természetesen nagyon nagy örömömre szolgál ez. Szeretném meghívni excellenciás asszonyt, hogy maradjon itt velünk, amikor eszmét cserélünk eh, eh, Werner Hoyerrel, az Európai Befektetési Bank eh, vezetőjével, hiszen úgy gondolom, hogy itt a fejlesztési területek, kérdések területén rendkívül érdekes eszmecsere alakulhat, alakulhat ki. Ez a bank háromszor nagyobb, mint a Világbank 90 milliárd eurós alappal rendelkezik, és úgy gondoljuk, hogy mindenki tisztában van azzal talán, hogy milyen munkát véget, végez az EBB. ami szakbizottságunk nagyon erősen dolgozik azon, hogy egy fejlesztési befektető banká alakítsa az EBB-t. Excellenciás asszony, úgy gondolom semmi akadály annak, hogy itt maradjon velünk, és részt vegyen ezen az eszmecserén. Szeretném megkérdezni, hogy mi lesz most a következő lépés. Most, hogy e, e, elkészült ez a pozitív jelentés, sorra kerülnek a választások. Van-e bármi elképzés arról, hogy mit szeretne ezután tenni? Äh, Nos, a következő talán időpont a választások, ezeket korábbra írták ki, mint ahogy vártuk. A törvény szerint ugyanis októberig lehetett volna megtartani ezeket, ugyanakkor július 31-en kerülnek megrendezés a választások. Úgy vélem, hogy az Európai Uniónak mindenképpen jeleznie kell, hogy hogyan akarja ott a jelenlétét biztosítani. A műszerekkel találkoztunk, és jeleztünk, hogy hajlandóak szeretnénk ott lenni, és olyan eszközöket használni, amelyek már kifejlesztettek a választások ellenőrzésére, úgy, annak ellenére, hogy korábban igen összetett kapcsolatokat ápoltunk Zimbabvéval, egy sor projekt van, egy sor projektet eh, hajtottunk végre Zimbabéval. Személyes tapasztalataimról szeretnék beszámolni. Németországban jó magam az futball szövetség vezetőségi tagja vagyok, és külkapcsolatokon is vagyok felelős, és minden évben fot szervezünk, fejlődő országokból származó játékosoknak szervezünk továbbképzéseket. És Harare-na, Harare-ban javasoltam, hogy küldjenek két focistát vagy edzőt Németországba erre a eseményre. Egy órával később a zimbabvei futballszövetség elnöke és titkára jelentkezett nála, szóval az országnak szándékában áll megnyílni a külföld előtt, no, és most külföld, zimbabai focisták külföldre, nevezetesen Németországba fognak eljutni, tehát a foci szempontjából a helyzet Zimbabvéban mindenképpen javul. Nagyszerű, nagyszerű folytatja az elnök. Charles, szeretnél esetleg ezt bármit hozzátenni? Si vous m'invitez à m'exprimer sur le dernier... Nos, az utolsó aspektushoz kapcsolódhatnék, amelyet felvetettek, az edzők edzése. Nos, ha ez egy kicsit dolgosabb, munkásabb folyamat, hogy leküzdjük a nehézségeket, akkor javasolhatnám, hogy esetleg Luxemburgban kezdődjön ez a képzés, mert ez egy kicsit erősebb ebből a szempontból, mint saját hazám. Így is el lehetne tölteni az időt, hogyha ez a gond, kedves elnök úr. Nagyszerű. Folytatja az elnök. Bizony úgy tűnik a futball az nagyon jó eszköz arra, hogy összehozza az embereket. Pongó úr, ön is szeretett volna valamit hozzátenni ehhez? <laughs> Úgy értesültem, hogy az EBB elnöke horosan itt lesz köztünk. Szeretne bárki még bármit hozzátenni a korábban elmondottakhoz? Most említette, hogy az Európai Beruházási Bank a világ legnagyobb bankja. Ezzel kapcsolatban azért vannak kételjeim. Vous parlez des banques institutionnelles. Ön az intézményes bankokról beszélt, ugye? Ebben az esetben igen. Ez így van. Előtt I mean, that's just, just to say something. Azt szeretném ehhez még hozzátenni, hogyha megnézik, hogy hogyan repül a világbank elnöke, ő 16 fős személyzettel repül, és mindig a VIP várókba megy az repülőtereken, hogyha az EBB elnöki utazá, elnökének utazási szokásait nézi, ő egy teljesen egyszerű emberként utazik, anélkül, hogy körülvenni őt mindaz a felhajtás, ami az, a világbank elnökét körülveszi. Hát mi ezt a megközelítést alkalmazzuk, és a korábbi világbank elnökkel is hát megtárgyaltuk ezt annak idején. Látunk ugye különbségeket a két eljárás között. Nos, minden esetre megnézzük, hogy állunk a vendégünk érkezésével. Hölgyeim és uraim, nagy örömömre szolgál, hogy a bizottsági ülésen üdvözölhetem az BB elnökét, Ferner Hoyer urat, aki a Német Európa Ügyi Bizottság tagja volt korábban, és hát rendkívül széleskörű pénzügyi háttérrel rendelkezik a legnagyobb intézményes bank, intézményi bank vezetője, és Charles Westenbelt követte ebben a székben, aki ugye a belgi, belga pénzügyminiszter volt, nagyon jó barátságot ápol ezzel a szakbizottsággal is, én magam is nagyon jó barátságban vagyok vele. Annak idején volt egy közös utazásunk Sri Lankában, nagyon békésen utazgattunk, és aztán láttuk, hogy a Világbank elnöke hogyan érkezik meg 16 fős személyzetével, rengeteg rendőr által körülvéve, és különféle protokoll intézkedések gyűrűjében. Nos, figyelembe kell ugyanakkor vennünk, hogy az EBB-nek négyszerese a portfólia, mint a világbanknak, és úgy gondoljuk, hogy az EBB túlságosan sokáig minősült egyfajta titoknak az EU körein belül. Én magam úgy gondolom, hogy az EVB az egyik legrégebbi és legnagyobb tiszteletnek örvendő intézménye az Európai Uniónak, nem csak az EU-n belül, hanem az EU-n kívül is rendkívül sok figyelemre méltó és, és pozitív tevékenységet végzett. Egyfajta félig meddig fejlesztési bankként működő banká alakult át, Szeretnénk eh, látni azt, eh, hogy milyen lépéseket tesz annak érdekében az EBB, hogy eh, teljesíthessük az Európai Unió célkitűzését, ami a szegénység elleni harcot, a szegénység csökkentését illeti többek között tekintettel a szociális és környezetvédelmi aspektusokra, tekintettel az adó rezsimekre, és fokozódó tekintettel a projekt monitoringozásra és értékelésre. Szeretnénk tudni, hogy a jó kormányzás kritériumai hogyan működnek, és ezeket hogyan vehetik figyelembe amikor kihelyezéseket folytatnak, amikor hitelezést folytat az EBB. Tudjuk, hogy a világméretű fejlesztések területén az EBB egyre fokozódó szerepet fog játszani, és szeretném elmondani azt is az elnök úrnak, hogy ő excellenciája a zimbabvei nagykövet asszony itt van köztünk. Korábban vele folytattunk eszmecserét, és meghívtam, hogy maradjon itt köztünk, és vegyen részt. Elnök úr, nagyon köszönöm eh, a meghívást. Eh, eh, hölgyeim és uraim, excellenciás asszony, nagyon nagy örömmel jöttem a szakbizottság ülésére. Nagyon jó alkalom ez arra, hogy visszatérjek azokba a körökbe, ahol korábban sokat tevékenykedtem, mert úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül alkalmas szakbizottság arra, hogy ide vissza az Európai Parlamentbe, hiszen rendkívül fontos döntések előtt állunk. Ezek rendkívül releváns döntések az önök számára és a mi számunkra is, és úgy gondolom, hogy a folyamat végére érve egy olyan konklúziót, olyan eredményt érhetünk el, ami az Európai Uniót képesíteszi arra, és az EU bankját is képesíteszi arra, hogy jelentős eh, fejlesztési feladatoknak feleljen meg, amely eh, feladatokat korábban vállaltunk magukra. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül komoly helyzet, hiszen eh, jelenleg azt látjuk, hogy a korábbinál is fontosabb az, hogy a rendelkezésünkre álló keretekből a lehető legtöbbet hozzuk ki, ahogy erre elnök úr is utalt korábban, a bank hitelezési tevékenysége nagyon fontos részét képezi az Európai Unió segélyezési, segélynyújtó tevékenységének is nagyon fontos szerepet kell, hogy játszunk ebben az EU-s tevékenységben. Nagyon fontos ponthoz értünk tehát el most fogadja majd el az Európai Unió és az Európai Parlament a következő pénzügyi időszakra vonatkozóan az EBB hitelezési portfólióját és kereteit. Az EBB rendkívül fontos szerepet játszik az európai Eh, gazdasági eh, fejlődésben, ahogy ezt meg is erősítették eh, az európai kormányfők a legutóbbi EU e csúcson. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk az EBB külügyi tevékenységét és EU-n kívüli tevékenységét sem. Hiszen miközben jelentősen növeljük a tevékenységünket az Európai Unión belül, mégis be kell látnunk, hogy ezeknek a tevékenységeknek az igazi gyümölcse csak több év múlva érik majd be, akkor látjuk majd az igazi eredményét a hitelezési tevékenységeknek. Új eszközeink vannak, és ezzel segítjük a foglalkoztatottság növelését azokon a területeken, ahol erre legnagyobb szükség van. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy szeretnénk visszavonulót fújni a világ többi területét illetően, és nagyon nagy hiba lenne, hogyha ilyen irányban mozdulnánk el. Időnként meglepetéssel látom, hogy a magas szinten működő EU-s politikusok úgy térnek vissza a világ különféle részén tett látogatásaikból, hogy meglehetősen nagy hátizsákot cipelnek magukkal számos kérdés, számos ügyet, amit aztán végsősorban az Európai Bizottságnak és az EBB-nek kell megoldania. Fokozott aggodalommal figyelem tehát azt, hogy vajon milyen keretek között kell a következő pénzügyi időszakban megoldanunk ezeket a kérdéseket. Az elmúlt 15 évben a hosszú távú beruházási keretekkel és bővültek az EU külügyi befektetései, ideértve a latin-amerikai és az ázsiai kapcsolatokat is. Globálisan kell tehát tevékenykednünk, azzal együtt, hogy az EU továbbra is az EU-ra és az EU-n belüli ügyekre fókuszál. Az EBB az EU legnagyobb adományozójává vált az elmúlt években, évi 15 milliárdos hitelezéssel és tevékenységgel. Ezeknek a legtöbb részét segélyformájában nyújtjuk, de a az erre rászoruló országok szüksége sokkal nagyobb annál, mint amit eddig tettünk. Olyan finanszírozási, finanszírozási tevékenységet kell folytatnunk, amivel a privát szektort is ösztönözni tudjuk. A különféle által sújtott területeken a világméretű pénzügyi válság által okozott problémákkal küzdő országok területén összetett programokra van szükség, és hadd vázoljam a pénzügyi üzleti tervünket. Tudjuk, hogy itt egy beruházási bankról egy EU-s bankról van szó, amelynek az EU-s tagországok a tulajdonosi, és az EU politikának eh, megfelelően azzal összhangban kell eh, EU-n kívüli területekre irányuló tevékenységet is folytatnunk. Más szavakkal megfogalmazva ugyanezt, eh, vannak ugyan kivételek, ilyen például a mikrofinanszírozási projektek és a vízellátás, az EU nincs felkészülve arra, hogy közvetlenül finanszírozzon olyan területeket, ahol a szegénységgel szembe fel kell lépni. Mégis vannak eszközeink, ahol tevékenykedhetünk ezen a területen. Az EU évente 7 milliárd eurót mozgósított EU-n kívüli országokba irányuló segélyként, és rendelkezésünkre kell, hogy álljon egy olyan eszköz, amivel le tudjuk mérni, vajon sikeresek ezek a kihelyezések és segélyek. Ennek érdekében a múlt évben bevezettünk egy olyan mérőrendszert, amelynek felállítására a Deveszak Bizottság is többek között javaslatot tett. Szisztematikusan igyekszünk mérni az általunk nyújtott segélyek és hitelek sikerességét most tettük közzé az elmúlt időszakról végzett felmérés eredményeit, és a 2012-ben jóváhagyott 25 projekt közül 21 kitűnő értékelést kapott a most életbe léptetett mérési eszközön keresztül. Ugyanakkor be kell látnunk, hogy ez a tevékenység csak akkor szökken majd igazán szárba, hogyha még több ilyen finanszírozási segélyezési projektet tudunk elindítani, de vannak mutatóink korábban elindított finanszírozási projektekről, amelyek alapján elmondhatjuk, hogy ezek a tevékenységek sikeresek, tehát elmondhatjuk, hogy jól gazdálkodtunk azzal a pénzzel, amelyet önök, mint gondos gazdák a rendelkezésünkre bocsátottak. Két felhatalmazással bírunk az Európán kívüli tevékenységek területén. Ami az első felhatalmazást illeti, nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy még újabb 600 milliós keretet kaptunk ezen a területen, ami azonban a közvetlen szomszédainkra irányuló kihelyezéseket és lehetőségeket illeti. Itt csökkentést tapasztalunk, csökkentést látunk a következő pénzügyi keretre. Be kell látnunk ugyanakkor, hogy nagyon kevés idő áll rendelkezésünkre, új eh, mandátumra kell szertennünk eh, annak érdekében, hogy ne szakadjon meg eh, a kül, az EU-n kívüli tevékenységünk folytonossága. Így tud csak még tovább nőni az EBB e fontossága. A segélyek folyósítása és az egyéb eljárások rendkívül fontos szerepet játszanak itt. Az EBB, mint Európa Uniós Bank növelni tudja ezeknek a segélyezési és finanszírozási tevékenységeknek a súlyát és sikerességét. Ahogy ezt korábban elmondtuk is, hogy erre az elnök úr is eh, utalt, az EBB az Európai Unió legnagyobb adományozója, ez azonban nem látszik igazán eh, a finanszírozás eh, felaprózódottsága miatt. Az a garancia, ami az EBB tevékenysége mögött áll, rendkívül hasznos eszköz, ami nem rót plusz politikai terhet az EU költségvetésre. És ez lehetővé teszi számunkra, hogy a jelenlegi pénzügyi perspektíván belül kb. 30 milliárdos kerettel gazdálkodjunk. Szeretnénk továbbra is hozzájárulni a csatlakozás előtti országokat érintő konvergencia programokhoz, a, jó, a szomszédsági fejlesztési kapcsolatokhoz és a világméretű éghajlatváltozással szembeni erőfeszítésekhez. Ezek mind olyan politikai célkitűzések, amelyekben az EBB rendkívül fontos szerepet játszhat. Nem csak a hitelezésen, hanem a szaktanácsadáson keresztül is. Úgy gondolom, hogy eh, ezeken keresztül a jelentős eh, költségvetési eh, megszorítások és terhek ellenére az EBB rendkívül sikeres tevékenységet folytathat. Hölgyeim és uraim, készen állok arra, hogy válaszoljak a kérdéseikre, annak ellenére, hogy nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy nem fogok tudni minden kérdésükre válaszolni, de itt van mellettem alelnök úr, aki az Ákácsi országokban is rendkívül fontos tevékenységet fejtett ki. Itt van másik alelnök asszony kollégám, aki a nem EU-s országokra irányuló tevékenységeket koordinálta. Itt van az európai intézmények felé e, jelentő e, kollégám is, aki korábban e, hollandiai miniszter volt. Úgy gondolom, hogy valamennyien készen állunk arra, hogy igyekezzünk válaszolni a kérdéseikre, most és a közeljövőben is természetesen. Köszönöm a figyelmüket! Thank you. Uh, elnök, köszönöm, elnök úr. Nagyon jó bevezető volt ez azzal kapcsolatban, hogy hova is kívánnak eljutni a bankban, és hol is vannak pillanatnyilag ezen az úton. Nagyon sokan a képviselők közül már rendelkeztek olyan elképzelésekkel, hogy hogy tudunk a legjobban együttműködni. Sajnos sokan nincsenek most jelen, de hát már erről beszéltünk egyébként is ebéd közben is. Berman úr parancsoljon. Köszönöm elnök úr a szót. Tehát két volt miniszter is ül itt az asztalnál, hát ez ritkán fordul elő ebben a parlamentben. Nos, ha a 2012-es pénzügyi jelentésre nézek, akkor még egyszer fel kell tennem azt a kérdést, amit elődjének, Meister úrnak már megfogalmaztam, nevezetesen. Korábban a beruházási bank gyakorta nagy projektekkel foglalkozott. Gátakkal, infrastruktúrákkal. Mint parlamenti képviselő aki ezen szakbizottságon belül a szegénység csökkentésével foglalkozom elsősorban, kíváncsi lennék, hogy a fejlődő országokban mivel tudják ösztönözni azt, hogy hozzáférhessenek a megtakarításokhoz, stb. Úgy gondolom, hogy az állami bankok ilyen szempontból a hitelgaranciák terén és hasonló intézkedésekkel sokat segíthetnének. Ami a mikrofinanciális részét illeti a beruházási banknak, az még mindig eléggé kicsi. És nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban tudná valamit mondani. Aztán a bank mind az EU-n belül, mind kívül nagyon kis kockázatot vállal fel, nagyon óvatosan jár el. A három A státuszát féltve őrzi. Ez mondjuk érthető, de ugyanakkor talán egy kicsit nagyobb kockázatot is felvállalhatnának a külső mandátum keretén belül is, és azt gondolom, hogy erre szükség is van. Aztán egy másik kérdés. A világbank rendelkezik ellenőrző panellel a panaszok kivizsgálására, az etikai kérdések felderítésére. a beruházási bank megfelelő tisztségviselői talán átlátható, kommunikatív feladatot is felvállalhatnának, hogy üsztönözzék az állampolgári szervezeteket, hogy műveleteivel kapcsolatban dialógust folytassanak. Nem tudom, hogy hogyan látják a GICCO szerepét a bankon belül. Kelet-Európában meglepő módon 2,9 milliárd a 2,5-tel szemben a beruházási projekt az AKC országokkal szemben. tízből öt gyorsan növekedő gazdaság az afrikai kontinensen található. Úgyhogy az AKC országoknak is jó lenne, ha emlékeztetőt nyújtanánk, hogy valamikor az EU országoknak kapcsolataik voltak velük. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, Berman úr, a kérdéseket. Nagy örömmel válaszolok rájuk. Rendkívül érdekesek. Nagyon remélem, hogy legalább részben sikerül megválaszolnom őket, és aztán a kollégáimat kérem, hogy segítsenek, hogyha már nem tudok megbírkozni velük. A mikrofinanszírozási kérdés valóban nem központi kérdés volt 55-től 56-ig a messinai konferencia során, amikor a bankot feltalálták a legfontosabb kérdés. Valóban nagy infrastruktúrás beruházásokra volt szükség, tíz éves futamidővel, a mikrohitel relatíve új elképzelés, ez nagy előnyöket jelentett partnereinknek, természetesen a banknak is, az Európai Bizottságnak is, mert most már be tudjuk bizonyítani azt, hogy az EU pénzeket jobban is el lehet költeni. Tehát ezek voltak az alaptendenciák az elmúlt évtizedek során. Természetesen egyetértek önnel abban, hogy a törstőke finanszírozása kulcsfontosságú feladat, amelyeket az állami bankok, amelyeknek nem az a feladat, hogy kitúrjanak másokat, akik el tudnák végezni ezt a feladatot, ezt kellene elvégezniük. Úgyhogy egyre inkább próbálunk ezen a területen is megjelenni, partnerek vagyunk a megfelelő intézményekkel ebben, de van azért korlátja ennek a tevékenységnek. Nevezetesen az a tény, hogy ez a bank egyáltalán nem kereskedelmi bank. A minőségi összevetésekről volt szó, elnök úr, a ö, világbankkal kapcsolatban. Gyakorlatilag ötször annyi munkatársa van a világbanknak, mint nekünk, és egy csomó szakértője is. Úgyhogy amikor mi egy valakit küldünk Közép-Afrikába, az bizony egyedül kell, hogy felvegye a harcot a körülményekkel szemben a világbanki kollégákkal, akik egy hadseregnyi kollégával érkeznek. Úgyhogy nagy együttműködésre van szükség a partnerbankokkal, partnerintézményekkel, a mikrofinanszírozás terén, de azt hiszem jó úton járunk. Van egy dolog, ahol talán csalódást kell okoznom, ez pedig a kockázat. A kockázat elkerülés nem egy bank feladata. A bank feladata a kockázat felvállalása, illetve a kockázattal szembeni védelem biztosítása. És ahogy említettem, ezt óvatosan próbáljuk elvégezni. Ezért van az, hogy a tagállamokkal való együttműködésünk és a bizottsággal való együttműködésünk, és önökkel, ami az EU pénzeket illeti, annyira fontos, hogy bizony lefedhessük ezeket a kockázatokat, mert különben felelőtlenül járnánk el. Gyakorta hallottunk megjegyzéseket, hogy a három ára koncentrálunk. Ez talán félrevezető, mert ahogy ön is említette, nem ez a legfontosabb számunkra, egyszerűen szükségszerűség az üzleti terv végrehajtása szempontjából. Körülbelül 500 millió eurós mérleggel rendelkezünk, ezt újra finanszírozni kell állandó módon. Nem állami intézmények finanszíroznak minket, hanem a tőkepiacok. Úgyhogy az idén a bank 8 van milliárd euróval kell, hogy rendelkezzen kötvényekben. És ezeknek zöme nem európai forrásokból jön. Ez azért ösztönző jellegű, mert Európán kívül is bíznak ezek szerint Európában. Úgyhogy egészen egyszerűen a piaci elvárásoknak kell megfelelnünk, és ezek az intézményes beruházók, elég sokan vannak, akik csak három ás intézményekbe fognak befektetni. Úgyhogy ezzel nem játszhatunk, és ezért vagyok eléggé kemény ezen a területen. De, ahogy elmondtam, nem elkerülni akarjuk a kockázatokat, hanem megfelelően be akarjuk biztosítani magunkat velük szemben. Ami a panaszokat illeti. Mestert úr mindig is így járt el, ez a bizottság végül is a panaszokkal kell, hogy foglalkozzon egyre többel. A, bizottság, a, bank bizottságát arra kell, kényszerítettem, hogy a pénzmosást is felfedje, és a korrupció ellen is felvegye a harcot. Mindenkinek át kell esni ezen. Megpróbáljuk továbbra is felhívni a figyelmet a panaszokra bankon belül. Ugyanakkor, ami a független mechanizmusunkat illeti, szerintem jól működik ezen a területen. Ha még van javítani valónk, akkor szívesen megvitatnám ezt a kérdést, vagy a kollégáknak átadom a lehetőséget, de azt gondolom, hogy nem vádolhatnak minket azzal, hogy nem vagyunk átláthatóak. Mikor például új energiapolitikákat dolgozunk ki, az egyik legkényesebb kérdés, amiről beszélhetünk. Ezt mind rendkívül nyitottan, dialógusorientáltan tesszük a közösségekkel, a civil szervezetekkel, és mielőtt az igazgató tanács július vége előtt foglalkozna ezzel a kérdéssel, négy hétig tartó dialógust folytatunk a civil társadalmak, a civil szervezetekkel, civil társadalommal. Kelet-Európa. Nos, itt nem tudunk mit mondani. Ugyanis egész egyszerűen a 28 EU-s pénzügyminiszter dönt, akik azt mondták, hogy az EU-val kell legalább 90%-át az üzletmenetleg lebonyolítani, tízet azon túl, 7,5%-át a csatlakozó országokkal, vagy pedig a keleti partneri országokkal kell lebonyolítani. Úgyhogy ez köt minket. Úgyhogy geostratégiai szempontból azt gondolom, nem föltétlenül bölcs az embernek megkötni a kezét a geopolitikai fejleményekben, ez már bebizonyosodott, teljes változás történik az elmúlt, elkövetkezendő egy-két év során a geostratégia terén, olyan fejlemények van, fognak bekövetkezni, amelyeket még most egyelőre nem is tudunk belátni. Ott van Egyiptom, aztán az új energetikai fejlemények világszerte, amik csak egy kis ízelítőt adnak. Ennek abszolút beláthatatlan következményei lesznek az Egyesült Államokban, a mediterrán térségben, úgyhogy ez teljesen túlmutat a mindennapi munkánkon, és azt gondolom, hogy az európai vezetők még egyenlőre nem megfelelően veszik ezt figyelembe. Köszönöm. Az időszűkösség miatt még két kérdést szeretnék. Először Először Charles úr, aztán Ponga úr kapja a szót. Köszönöm ennek úr a szót. Jó, hogy emlékeztet, hogy luxemburgi vagyok. Itt voltam miniszter, és ugyanakkor az Európai Beruházási Bank központja is. Rendkívül kényes kérdésekben, ö, Albániában ö, ö, például ö, tapasztaltam meg ezt, ahol ugye nem lehetett kockázatokat felvállalni miniszterként az infrastruktúrák finanszírozása terén, úgyhogy engem nem kell még egyszer meggyőzni arról, hogy tényleg jól meg kell alapozni a, az Európai Beruházási Bank működését. Ami a leverage kérdést illeti, azzal kezdeném. A leverage 2008 óta a leginkább használt szó azt hiszem, hogy a költségvetés szempontjából is ezt emlegetik. A klasszikus eszközökkel már nem lehet a szükségeteket kielégíteni, úgyhogy állandóan a leverage-re utalunk, anélkül, hogy kihagyhatnánk ezt a szókincsünkből. Nos, ami a konkurenciát illeti olyan régióban kell, hogy tevékenykedjenek, ahol mások is jelen vannak. Itt most főleg Kínára gondolok itt például a koncesziós hitelekei, stb. stb. Nem nagyon átlátható a helyzet, és ez szinte már össze, lehetetlenné teszi az összehasonlítást az önök fellépésével. Gond, önök szerint eléggé vonzóak? A legtöbb országban, például a szubszaharai afrikai területeken, hogy önök legyenek a dominánsok, mint jelenlevő bank? Mik a tapasztalataik ott a helyszínen, hogyha konkurensekkel kell felvenniük a harcot? Olyanokkal, akik koncesziós hitelekkel ö, működnek, hogy végül is finanszírozzák az infrastruktúrákat, és bizonyos jogokat szereznek meg, például ki lehet bányászniuk a megfelelő kőolajat, ami ott található, stb. stb. Ez engem aggaszt, mert nekünk, európaiaknak, és azt hiszem, hogy büszkéknek kell erre lennünk, rendkívül szigorú feltételeknek kell megfelelnünk, jó kormányzást kell ö, statuálnunk, ugyanakkor másik a másik oldalon, a, azokat az eredmények, amelyeket, amelyeket mi el, megpróbálunk elérni partnereinknél, végül is csökkentik. Úgyhogy tényleg valós a probléma, és szeretném, hogyha ezt kifejteni. Köszönöm szépen. Morris Ponga. Morris Ponga, parancsoljon. Köszönöm elnök úr a szót. át szeretném venni a szót Prada kolléga nevében, aki nincs itt. Nos, és akkor elolvasom azt a közleményt, amit megírt. Először is gratulálni szeretne Prada úr azért, hogy ön átvette a banknak az irányítását olyan van, amikor nagyon nehéz válságidőszakot élünk Európában. Az EBB célkitűzései nagyon fontosak, ugyanis a, a bank célja az, a, a bank a legnagyobb intézményi bank, és olyan tervekkel, projektekkel foglalkozik, amelynek célja a fejlődés, a fejlesztés. A az EBB-nek a külső folyamatokra vonatkozóan az a folyamat, amelyik előírt a FEM szakbizottság. A külső mandátum ott, ott azon vannak olyan pontok, amelyeket lehet javítani az önvéleménye szerint, annak érdekében, hogy megfelelős az Európai Uniós fejlesztési politikákat ami az EBB eredményeinek eredményeit illeti, a milyen javításokat lehetne bevezetni annak érdekében, hogy egy megfelelő eszköz lenne, annak érdekében, hogy a fejlesztésre kapcsolatos projekteket jobban támogatni tudja. Végezetül szeretnénk tudni, hogy a parlament hogyan tudna az EBB tevékenységét jobban támogatni, azok a tevékenységek, amelyek a fejlődő országokkal kapcsolatosak. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen a kérdéseket, kedves kollégák! a kollégáim segítségére is fogok támaszkodni, annak érdekében, hogy megválaszolhassuk ezeket a kérdéseket, különös tekintettel az infrastruktúrára vonatkozó kérdésekre, és az RMF rendszer működtetésével kapcsolatosan. Azt hiszem, hogyha az általános kérdéseket megválaszolom, akkor érinthetjük a részleteket. Ami a leverage kérdését eh, illeti, úgy gondolom, hogy a Lehman testvérek óta ezt eh, a szót meglehetősen diszkreditáltuk, és eh, talán egy új szót kellene találnunk annak érdekében, hogy az EU-s állampolgárokat ne sokkoljuk ezzel a szakterminussal. Ami a termékeket illeti, a piacra vitt termékeket illeti, amelyek 5 évvel ezelőtt piacra kerültek, és azt eredményezték, hogy az Egyesült Államokban különösen számos rosszul működő bank jött létre. Nos, ezeknek a termékeknek a minősége diszkreditálta az egész leverage címszó alá összegyűjtött tevékenység halmazt. Egész egyszerűen kialakult annak a szükségsége, hogy még többet hozzunk ki egy euróból, mint amennyit csak segélyeken keresztül ki lehet belőle hozni, és így aztán egymásra halmozódtak különféle hatások, amelyeket tiszta eszközökkel kell kezelnünk. Jelenleg a államkötvények piaci rendszerét igyekszünk átvilágítani, 3,1 trillióról 2,8-ra esett ennek az összege. Tehát, hogyha az infrastruktúra fejlesztési politikába több pénzt próbálunk bevonni, oda vonzani, akkor ezt az eljárást felül kell vizsgálnunk. Számos tilalom született ezen a területen, éppen azért, mert a negatív tapasztalatok miatt különösen óvatosan kell eljárnunk. Mélyrehatóbb vizsgálatokat kell végeznünk, meg kell néznünk, hogy mikor és milyen esetekben lehetséges felelős lépésként ismét ezekkel a papírokkal megjelenni a piacon. Nagyon Gondosan kell figyelemmel követnünk ezt, együttműködve az Európai Bizottsággal és az Európai Központi Bankkal. Ugyanis, hogyha ezt a területet tovább akarjuk tesztelni, még jobban fel akarjuk fedezni, akkor elővigyázatossági lépéseket kell alkalmaznunk. Annak érdekében, hogy nehogy mi is eh, ilyesfajta rosszul működő banká váljunk, és nem akarok arra felhatalmazást kiharcolni, hogy még egy újabb, rosszul működő bank jelenjen meg az európai piacon. Még egy kérdés. Hogyan lehetséges versenyeznünk nagy felbukkanó országokkal, vagy talán a legnagyobb országokkal, hogyha például Afrikát említjük, bárhova megyünk, ezek a nagy bankok vagy nagy országok már jelen vannak és még az infrastruktúrában dolgozó emberek is rendszerint Kínából, vagy esetleg a Amerikából kerülnek ki, szinte minden országban. Itt vannak bizonyos hatások már, amelyeket láthatunk, tapasztalhatunk. Több éves tapasztalatunk van az európai infrastruktúra projektek területén, és amikor a minőségről van szó, akkor akkor úgy gondolom, hogy a saját projektjeink mindig állják a próbát. Ez azonban azt jelenti, hogy koncentrálnunk kell a végrehajtás területén és a beszerzések területén is a minőségre. Ezen a területen a legjobbnak kell lennünk, és itt kerül be a képbe az EU bank modellje Ugye van felhatalmazásunk egy bizonyos vegyítésre, valamint a technikai tanácsadásra, és ez lehet az egyik fő erőssége a banknak. Nem csak hitelezéssel, hanem technikai és pénzügyi szaktanácsadással is jelen lehetünk a piacon, annak érdekében, hogy álljuk a versenyt. Szeretnék mindenkit meggyőzni arról, hogy ez ugyanakkor rendkívül nehéz feladat lesz, hiszen számos országnak kétségbejtően nagy szükség van arra, hogy finanszírozzák a projektjeit, és talán hajlandóak arra, hogy a kevésbé jó, de gyorsabb megoldásokat válasszák, ami tehát a mi fejlesztési politikánk továbbfejlesztését illeti. Úgy gondolom, hogy ennek a mértékét gyorsaságát és minőségét kell garantálnunk, és úgy gondolom, hogy talán itt adhatom át az infrastruktúrával kapcsolatosan e, a szót e, kollégámnak. Igen, Berman úr már foglalkozott az infrastruktúra kérdésével. Nos, minden intézménynek megvan a maga erős oldala. E, mi exportáljuk a szakértelemünket. Bár kis intézmény vagyunk, rendkívül nagy technikus gárdánk van. És ezekre bizony szükség van, ha belátjuk, hogy a Szahara alatti területek lakosainak 80%-a nem tud elektromossághoz jutni, és itt óriási szükség van infrastruktúra beruházásokra, és ezeket finanszírozni kell. Gyakorlatilag minden kormány arra kér bennünket, hogy tegyünk többet a mezőgazdasági ágazatban, de a mezőgazdaság soha nem lehet e, versenyképes a jelenlegi körülmények között. Természetesen át kell alakítanunk e, e, a nemzetséges mezőgazdasági politikát is, a kapott, de ettől függetlenül azt látjuk ugye, hogy a parlament immár teljes mértékben fel van készülve és fel van hatalmazva arra, hogy tárgyalja a mezőgazdasági kérdéseket. Korábban nem ez volt a helyzet, most tehát nem vonhatják ki magukat az ilyesfajta kérdések eh, megvitatásából. Ugyanakkor, ami a mezőgazdaságot illeti, szeretnénk eh, később aztán foglalkozunk az elmozdulásokkal, de hadd mondjam el, hogy az eh, Európai Beruházási Bank nagyon is érdeklődik a, az infrastruktúra beruházások iránt, ezen a területen aktívak szeretnénk maradni, de Szeretnénk együttműködni a helyi szintű megbízható bankokkal a mikrofinanszírozás területén is. Itt ebbe beleérthetjük a mezőgazdasági finanszírozást is. A nagy infrastruktúrák nem mindig merítik ki azt, amire szükségünk van, de természetesen rendkívül fontos ösztönöznünk a kis és közép méretű vállalkozásokat a szóra alatti területeken. Ami az infrastruktúrát és a beruházást illeti a nem EU-s intézmények esetében, én magam Kenyában jártam a múlt héten, és itt bizonyos visszalépéseket tapasztaltam nagy méretű lakásépítési projektek folynak, amelyeket nagyra értékeltek a hatóságok korábban. Ide mi fektettünk be, és a kínaiak szolgáltatták az építőanyagot és a humán erőforrást. Miután befejezték a beruházást, a kínaiak elhagyták a terepet, de minden helyszínen hagyott karbantartási útmutató kínaiul volt megfogalmazva, ez lehetetlenné tette a további munkát. Tehát be kell látnunk, hogy lehet, hogy olcsó bevonnunk bizonyos területekről segítséget és munkaerőt, de úgy gondolom, hogy a mi intézményünk több hozzáadott értéket tud biztosítani, és talán nagyobb szakértelmet is, ami nem biztos, hogy jelen van a kínai oldalon, és valószínűleg ismét vissza kell lépni, majd arra a piacra is, bár teljes mértékben sehonnan nem tudunk soha kivonulni, ezt be kell látni a jelenlegi körülmények között. Nos, köszönöm én is a szót, elnök úr. Szeretnék csatlakozni egy nagyon jó kérdéshez, hogy mit tehetünk, mit szeretnének önök tőlünk látni, ami például a Eh, mikrofinanszírozást eh, életi. Ahogy utaltunk erre, eh, képesek vagyunk különféle programokon keresztül beszállni a mikrofinanszírozásba is. Természetesen a financiális szektor fenntarthatóvá tételének érdekében ez egy olyan fajta hozzájárulás, ami elmélyítheti a pénzügyi szektor spektrumát. E, de ami az AKC országokat illeti, e, itt nincs teljes mértékű e, külső hitelezési felhatalmazásunk, és nem tudunk több kockázatot vállalni, még akkor is, hogyha rendkívül hatékony itt a felhatalmazásunk, nem elég hatékony ahhoz, hogy a mikrofinanszírozás területébe is beszálljunk, ott ugyanis nem tudunk már ekkor a kockázatot eh, vállalni a felhatalmazásunk eh, eh, alapján. Másodszorban röviden szeretnék utalni az RMF-re, az eredményeket mérő, újabban bevezetett rendszerre. Szeretném elmondani, hogy továbbra is konstruktív módon kritikusak szeretnénk maradni, de szeretném, hogyha elismernék, hogy nagyon nagy utat tettünk meg, mire sikerült bevezetnünk ezt a mérőrendszert, és ez nagyon jól méri az új projektjénk sikerességét, és ennek alapján aztán elszámoltathatóak leszünk. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan projekt, ami jelenleg ugye még folyamatban van, és Számos területen meglehetősen nehéz beszereznünk azokat az adatokat, amelyekre szükségünk van, és időt kell, hogy hagyjanak számunkra, hogy itt még fejlődjünk. Hölgyeim és uraim, meg fogok szegni minden ide vonatkozó szabályt. Ponga úr engedélyét kértem, ő megadta nekem ezt az engedélyt. A tolmácsoknak el kell menniük. 6.30-kor lejár a munkaidejük. Ez azonban egy nagyon fontos eh, eszmecsere most, nagyon fontos kérdéseket szeretnénk eh, megbeszélni, tehát hogyha a tolmácsok elmennek is, eh, én arra szeretnék javaslatot tenni Konga úr engedélyébe, hogy folytassuk az eszmecserét angolul, ha csak nincs ellenvetés. Konga úrnak nincsen ellenvetése, tehát 6.45-ig folytathatnánk a munkát, a tolmácsok segítségével, és aztán majd folytatjuk angolul tolmácsolás nélkül. Euh, hát még itt vannak a tolmácsok, úgyhogy franciául beszélek. Ami az adományok és a hitelek összekapcsolását illeti, vannak olyan országok, ahol a bizottság költségvetési támogatást ad. Mi a helyzet itt a beruházási bankkal? Mi a helye a banknak itt? Vannak olyan programok, ahol partnerenként szerepeltek ugyanazon projekt vonatkozásában. De ha az Európai Unió nem azonosítja azokat a projekteket, amelyeket saját maga képvisel, akkor mi a helye itt a beruházási banknak? Kiegészítő kérdés, ami a programozást illeti, és amely most készül, felkérték önöket arra, hogy a tárgyalásokban részt vegyenek? Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm a kérdést. Úgy gondolom, hogy ezen a területen is eh, előrelépésre tettünk szert, legalábbis a jelenleg vizsgált időszakra vonatkozóan, ami a külső hitelezési felhatalmazást illeti. Természetesen itt kialakítottunk technikai és regionális útmutatókat, és az új pénzügyi tervezési időszakra vonatkozóan izgatottan várjuk, hogy E, itt hogy néz ki majd a helyzet a nemzeti és regionális szinten. Tehát úgy gondolom, hogy itt e, volt fejlődés, természetesen még nem tökéletes a helyzet, de úgy gondolom, hogy itt az eszközöket e, átalakítjuk, megreformáljuk, és ezen keresztül még jobban működik majd a rendszer. Természetesen itt más európai finanszírozási eszközökkel együtt az EBB kulcs szerepet játszik. Elnök, tudom, hogy ehhez még lenne hozzátenni de szeretném megadni a szót Bildannak. Elnök úr, köszönöm szépen. Hajrányikónak is szeretném megköszönni, hogy eljött ma hozzánk. Nagyon régóta figyelemmel kísérem ezeket a kérdéseket. Korábban szinte minden hitelét visszafizették az RBB-nek. E belátom, hogy most már nem lehetséges így módon banktevékenységet folytatni. Én magam vagyok a szakbizottság számára egy jelentéstevő a pénzmosással kapcsolatosan szeretném megkérdezni a véleményét, hogyan lehet elkerülni azokat a szörnyű fejleményeket, amelyek egyre gyakrabban Eh, ami egyre gyakrabban jelentkezik a nemzetközi piacon. Eh, bizonyos felmérések szerint az összes eh, megtermelt GDP két vagy két és fél százaléka pénzmosáson keresztül megy eh, át világméretekben, és nem tudom, hogy az EBB milyen eszközökkel tud fellépni például az ilyesfajta jelenségekkel szemben. Eh, köszönöm szépen, ezzel kapcsolatosan átadom a szót eh, szakértő kollégámnak. Úgy gondolom, hogy ő jobban tud válaszolni a pénzmosással kapcsolatos fejleményekre, de úgy gondolom, hogy ez egy olyan világméretű probléma, amit mi is E, egyre inkább e, tapasztalunk. Egyelőre ez még nem okozott veszteséget az RVD számára, de hát a veszteség mindenhol veszteség. Csoda számba menne megítélésem szerint, e, hogyha soha nem fektetnénk be később sikertelennek minősülő projektekbe, ebbe a, a, az óhatatlan csapdába előbb-utóbb minden finanszírozási bank belesétál, és az a rendkívül erős politikai nyomás, amely arra ösztönöz bennünket, hogy újabb strandát építsünk egy újabb irányban. Nos, ez nem biztos, hogy mindig sikeres. Hogyha megépítünk egy ilyen új autópályát, néhány év múlva azt tapasztalhatjuk, hogy tulajdonképpen nincs is rajta kellő mértékű forgalom. Tehát úgy gondolom, hogy hogy lehet, hogy a zárszámodásunkban nem jelenik meg negatív hatással bizonyos stratégia, de indirekt módon növelhetik bizonyos lépések a köztartozások mértékét. Ami a pénzmosást, a korrupciót illeti, eh, és ezeket a, ami a, ezeket a világméretű adatokat, két-két és fél százalékos eh, adatokat eh, illeti, úgy gondolom, hogy még több szakértőt és nyomozót állíthatunk rá ezekre a gyanús ügyletekre. Úgy gondolom, hogy még pontosabban vizsgálhatjuk az egyes hiteleket, növelhetjük a biztonsági előírásokat. Nemrégiben megbeszélést folytattam az egyik kockázatelemzési osztályon működő szakértőnkkel, vajon jól alszik-e esténként, és hogyha nem, akkor ennek mi az oka? Azt mondta, hogy hát eh, nem, és ennek az az oka, hogy olyan sok lehetőség eh, van arra, hogy eh, ne kellcső, kellő bölcsességgel járjunk el, még akkor is, hogyha nincsen bűnös szándékunk. Nagyon gyakran járhatunk el kellő bölcsesség nélkül. Éppen ezért növelnünk kell a tudatosságot ez, ezen a területen. Minden, eh, minden eh, tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy minden projekt értékelést a lehető legjobb gondossággal bíráljunk eh, el és végezzünk el, de nem vagyok teljes mértékben optimista ezen a területen, nem lehet teljes mértékben elkerülni a csapdákat. És emellett még azt is látnunk kell, hogy az ebb vel folytatott üzleti tevékenység egyik nagy eredménye és előnye az, hogy ahogy elmozdultunk a finanszírozástól a, a segélyezés felé, be kell látnunk, hogy az EBB soha nem finanszíroz százszázalékos teljes mértékben beruházásokat vagy projekteket. És éppen ezért az olyasfajta kérdéseket, mint a pénzmosás eh, számos eh, szemszögből kell és lehetséges eh, vizsgálni és ellenőrizni. Ez tehát az egyik előnye annak, hogy most már előnyben részesítjük a hitelezést a segélynyújtással szemben. Ilyen a helyzet például Nigériában is As far as, uh... Ami kotonút illeti, ez egy harmadik feles lehetőség. A szabályok, uh, a kockázat uh, uh, minősége nem azt jelenti, hogy itt több a projekt ezekben az országokban. Ott van például Zimbabwe, ahol sok mindent meg kell oldanunk, mielőtt újra befektetünk ott. Nos, ami a pénzmosás ellenes fellépést illeti. Ugye a tőkepartnerekről beszélt ön is, folyik a nyomozás már két éve az Olaffal, úgyhogy a végső jelentés még mindig nem készült el. De senki nem utal arra, hogy a bank vagy a társfinanszírozók bármi rosszat tettek ebben az esetben, és semmiképpen nem az adatvédelem terén. Bár hiszem, hogy a brit és a svéd miniszterek bizonyos mértékig felvállalták a felelősséget az elhangzottakért. De csak emlékeztetőül, hogy tudjuk azt, hogy mennyire fontos a pénzmosás ellenes fellépés. Ahogy az elnök úr is említette, tovább képzés is lesz erről a management keretén belül is, úgyhogy igenis odafigyelünk erre, nem kicsit. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Ich will äh, in der Kürze der Zeit mich nur auf zwei äh, Dinge... Köszönöm szépen, nagyon kevés idő áll rendelkezésemre. Két dolgot szeretnék megemlíteni az idő alatt. Először is a a CP keresztül a finanszírozás kioszlása 10 százalék az AKP-nek. Ez szerintem egy rossz döntés. Az AKP-nál egy volt, mm, meg volt ítélve ez az összeg, volt egy szeminárium június 6-án, a befektetési bank javasolt, bemutatta a saját javaslatát, de ez a 10%-os eredmény nagyon alacsony. Úgy vélem, hogyha a, mi, akik felelősek vagyunk a fejlesztéseket, és szerintem, hogyha el akarjuk kérni a millennium szélkizőzéseit, ahol több finanszírozást kell biztosítani. Egy másik kérdés az energia és az elektromos ott 80%-ot említ, amit nem adják meg. Semmilyen földrészen nincsenek meg a megfelelő körülmények ahhoz, hogy meglegyen a megfelelő kvóta a megúj, megújuló energiákból. Ez a 10%-os lehetőség önök számára lehetőséges megemelni, vagy hogyan lehet nagyobb, jobb arányt találni a nagyobb projektek között, illetve azok a projektek között, amelyekre szükség van Afrikában, azaz kis, átlátható megfelelő módon decentralizált létesítményekre. Én úgy vélem, hogy mindenki szeretne a nagy projektekbe inkább befektetni, sem mint a kisebbekben, mert a kisebbek azok sokkal keményebbek, nehezebbek. A 10% az az, amit befektetnek az Európai Unión kívül. 7 és fél százalék a csatlakozás előtt áll országoknál, de a partnerségi, illetve a, a, a szomszédsági kapcsolatokat ápoló országok. De ez nagyon furcsa, hogy ez a 2,5% mennyire szűk. Amikor más országokkal beszélünk szerte a világokon, finanszírozó intézet, intézetekkel, rájövünk, hogy mi óriási nagy mértékben támogatjuk ezeket a projekteket. Az Európa Unió túl fog lépni a jelenlegi eh, válságon, és azután jobban el fogja tudni látni azokat a politikai vállalásokat, amelyeket felvállalt a saját térségen kívül. A Eston asszony és a külügy politikáját jobban kell finanszírozni, ugyan tudom, tudom, hogy ez a helyzet, de visszadobom a kérdést. Mi szeretnénk tovább támogatni projekteket. Van egy rendkívül motivált csapatunk, amelyik foglalkozik az Európai Unión kívüli ügyekkel, de sokkal jobb lenne, hogyha támogatást adnánk sem, mint a más országokban nyújtandó alacsony hitelű országokkal. Eh, Hollandiában például, és most eh, nem véletlenül mondom Hollandiát, mert itt két eh, képviselő is van előttünk. Tehát ha fejlődő országokban többet tudnánk támogatni, nagyon szívesen. Holnap az ecofin en leszek egész nap, és olyan kérdésekről fogunk vitázni, hogy az Európai Unió hogyan tudhatna ezeket a problémáit megoldani az Európai Unión kívül és belül is tudatában vagyok annak, hogy mekkora nyomás alatt áll a, minisz, a pénzügyi minisztérium. More in the, in the near future because of the... És ezen a területen még többet fogunk tenni a jövőben a beruházási eszközön keresztül. Látjuk tehát, hogy ehhez, ehhez a felfrissítéshez hozzájárultak a tagországok és az Európai Bizottsággal szoros együttműködésben fogunk működni az energia ágazat területén is, és ezt globális hitelezésen keresztül fogjuk tenni. Meglehetősen nagy tehát ez a keret, de az alatta meglévő projektek, a projektek, amelyeket a megvalósítás területén látunk, meglehetősen kicsik Itt szélenergiáról, napenergiáról, szoláris energiáról van szó, ezeket mind bevonjuk ezekbe a projektekbe. Köszönöm szépen, folytatja az elnök. Úgy látom, hogy lenne még hozzászólás, de elnök úr, bizonytalankodok, talán el kellene engednünk az, a tolmácsokat, mert meglehetősen későre jár. Az elnök megköszöni a tolmácsok munkáját, és indítványozza, hogy angolul folytassák továbbra az ülést. Köszönjük szépen. Um, I do have questions. Yes, please go ahead. Mm. Mr. Hoyer, you have read the uh, critical analysis made by Counterbalance, no doubt.